5 szöveghez van eh, módosítónk, és eh, ezeket a módosítókat elfogadottnak tekintjük, amennyiben eh, nem jelentkezik senki 24 órán belül, hogy a módosítókkal kapcsolatban kifogása van. A napirend következő pontja az igazságügy témakörében lesz.